hazafelé jó utat kvánok akik délután három óra után még dolgoznak azoknak további jó munkát az ülést fifteen óráig felfüggesztem.